Ich glaube, wir können anfangen. Azt hiszem, el is kezdhetjük. Megnyitom hivatalosan az ülést, és nagyon örülök neki, hogy Franceschini úr az olasz soros elnökség nevében az idegenforgalmi miniszter itt van nálunk, és elmeséli nekünk az olasz soros elnökség terveit a turizmus területén. Ugye a turizmus is a mi felelősségünk, két biztosunk van. <clears throat> Már eh, meghallgattuk a kollégáját, a közlekedési miniszter urat, úgyhogy most nagyon várjuk az előadását. Üdvözöljük itt az Európai Parlamentben. <coughs> Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném a szakbizottság minden tagját eh, üdvözölni, egy munkafolyamat elején vagyunk. Az olasz elnökség időszaka rem, alatt remélem, hogy jó lesz az együttműködésünk, hogy meghallgatjuk egymást, egymás véleményét a lehető legnagyobb megértéssel, és remélem, hogy jól fog alakulni a kapcsolat a szakbizottság és mi közöttünk. Véleményem szerint az idegenforgalomon belül a központi téma az, hogy minél jobban megértsük a különböző döntés hozatali szinten Európában és a tagállamokban is, hogy az idegenforgalom valóban jelentős lehetőséget biztosít egész Európában a növekedés és a fejlődés számára. Már ma is a világ szintjén a legfontosabb turisztikai célt képviseljük, ezért az idegenforgalom témája központi kérdésé kell, hogy váljon az Európa 2020-as stratégiai célok tekintetében is tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy valóban a gazdasági növekedés, a fejlődés, a foglalkoztatás motorjává válhat, de még ezen túlmutatóan is jelentős az idegenforgalom, hiszen annak is tudatában kell, hogy legyünk, hogy létezik nemzetközi turizmus európai célra, de létezik belső Európai Unión belüli turizmus is. A nemzetközi turizmus nagy része jelenleg főleg nagy országok esetén, amelyek nem rég igen, kezdték meg fölismerni a nagy globális turisztikai lehetőségeket. Kínából, Oroszországból, más országból érkező turista, ahhoz, hogy azt válassza, hogy Európába jön, hogy Európába tegyen egy utazást, ahhoz, hogy ezt megszervezze, vagy megszervezzék számára egyes országokat meglátogatva egyik európai fővárosból a másikba átutazva. Fontos, hogy ezt a döntést hozzák meg, és nagyon sokszor választják Európát, és általában nem csak egy országot választanék, hiszen nem mindenkinek az életében következhet be, hogy több alkalommal ellátogasson egy másik kontinensre. Ezért fontos, hogy Európa képes legyen arra, hogy a globális piacon egy szereplőként léphessen föl, szinergiát képező és egymáshoz szorosan kapcsolódó nemzeti turisztikai stratégiával. Aztán létezik a belső Európai Uniós idegenforgalom is, ami nem csak az utazást jelenti, és nem csak az egyszerű jövedelmet, amit egy turista biztosít a fogadó ország számára, hanem a belső idegenforgalom az európai állampolgárság koncepciójához is hozzájár a fiatalok számára, hiszen mi is, amikor fiatalok voltunk, amikor utaztunk, megszerveztünk egy utazást, elmentünk más európai országba, ez hozzájárt a tanulásunkhoz, az ismereteinkhez, az integrációhoz, a kultúrák, nemzeti identitások találkozásához, amire természetesen büszkék kell, hogy legyünk, lehetünk féltékenyek is, de nagyon fontos, hogy alakuljon ki ez a bizonyos európai identitás. Úgyhogy az integráción túl a belső idegenforgalom spontán formája a pozitív építkezésnek is. Az európai polgárság kialakításának. Ahogy tudjuk, természet és kulturális kincseink első helyre helyeznek minket a világban. Ezért azt is meg kell, hogy értsük, hogy az a kapcsolat, amely a kulturális örökségünk és a között a képességünk között fennáll, hogy idegenforgalmi szempontból vonzóak legyünk. Ez egy fontos, szoros kapcsolat, de ebbe be kell fektetni, és minőségi idegenforgalmat kell, hogy megcélozzunk. Olyan turistákat, akik a, kínálat, a minőségi kínálatot keresnek, nem a kis számú és a még a szabad piaci részeket kitöltő idegenforgalmat kell, hogy megcélozzuk, hanem egy magas szintű minőségi idegenforgalmon kell, hogy dolgozzunk. Be kell, hogy ebbe fektessünk, és röviden úgy fogalmaznék, hogy néhány konkrét központi lépésen keresztül kell, hogy ezt megtegyük. Először is támogatnunk kell a intermodális mobilitási és közlekedési lehetőségeket, amelyek a leginkább támogatni tudják azt, hogy a kisebb jelentésüknek tartott helyekre is eljuthassanak a turisták. A nagy európai fővárosokba már túl sok turista érkezik, túl sok vendég érkezik, már nehéz ezeket megfelelően ellátni. Viszont vannak más nagyon szép helyek Európában, kis művészeti központot képező városok, vidéki területek, amelyek nagy a, amelyek nagy a kapacitása, nagy a lehetőség az idegenforgalom szempontjából, viszont nem tudnak olyan sok vendéget fogadni. Egy olyan mechanizmus kell, hogy kialakítsunk, amiben a lehető legkülönbözőbb turisztikai igényt tudjuk kielégíteni. Forduljunk a gyerekekhez, fiatalokhoz, családokhoz, idősekhez. A kínálatot kell diversifikálni. Nagyon is hiszek az Európai Útvonalak projektjeiben, amelyek lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy a kevésbé ismert helyeket is bekapcsoljuk, illetve egy olyan idegenforgalmi utat tudnak kínálni, ami például egy kulturális témára fűződik fel. A francizena, ez egy különleges lehetőség. Észak-Európából indul ki, púljai dél-európai kikötőig, a szentföldi kikötőkig tart, és ez egy jelentős agregációs mechanizmus képvisel. Úgyhogy itt nem csak idegenforgalmi, hanem kulturális értéket is jelent ez az olasz elnökség idején, szeptember 9-én Brüsszelben fogunk megnyitni egy szienai gotikai kiállítást. Ennek a kiállításnak az alapján is érthető, hogy a Francigiana útvonal mentén található Siena az reneszánsz idején kulturális keresztutat jelentett. Úgyhogy ezek az utak fontosak, idegenforgalmi és kulturális szempontból is. Az elnök úrtól kaptam egy ajándékot, Észak-Európától a Fekete-tengerig kerékpár utakat lehet végigjárni és ez is lehetővé teszi, hogy a kevésbé ismert turisztikai célhelyeket megközelítsük. A második jelentős kihívás az idegenforgalom szempontjából, hogy a hálóra az internetre átkerült a szervezés nagy része. Az egyes utaknak, az egyedi utaknak a szervezése, hát ez biztos magukkal is előfordul. Most már nem hagyományos úton idegenforgalmi irodák segítségével szerveződik, hanem önállóan szervezzük ezeket az utakat az interneten keresztül. Ezért fontos, hogy legyen olyan közpolitika, amely segíti a fogadó struktúrák digitalizálását, a turisztikai ajánlattal rendelkező helyek internetre föltöltését, azért, hogy ne legyenek akadályok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a turisták be, megérkezzenek az új célhelyekre Európába. Ehhez európai digitális stratégiára van szükség, amelynek a célja a idegenforgalmi termékek promóciója és támogatása. Fontos, hogy a vendéglátás kultúrájába is befektessünk. A magas minőséget keresik ma a vendégek, ezért megfelelő szakképzést kell, hogy támogassunk, emberi erőforrásba kell befektetni, hogy segítsük, -e, hogy ez a versenyelőny, amivel rendelkezik jelenleg az idegenforgalma, nemzetközi idegenforgalma szemben, hogy minőséget tudunk biztosítani a vendégfogadás területén. Európai jó gyakorlatok hálózatát kell kialakítani, illetve képeznünk kell az új generációt, a idegenforgalmi szektorban. Például a idegen vezetői szakma most, előtt most már nincsenek nemzeti határok, de biztosítani kell azt is, hogy specifikus felkészültségük van ezeknek az idegenvezetőknek a konkrét célhelyekre vonatkozóan. Továbbá kommunikációs kampányokat kell szervezni az európai márka támogatására. Ahogy a beszámolom elején is mondtam, egy másik kontinensről érkező vendég célja Európa, nem egy állam. Ezért olyan promóciós kampányt kell szerveznünk, főleg olyan országok esetében, amelyek most lépnek be a globális turisztikai piacra, hogy az Európa, Európát mint terméket tudjuk kínálni. Az olasz elnökségi fél év alatt Nápolyban, október 30-án, 31-én Európai Bizottsággal együtt szervezzük meg az Európai Turisztikai Fórumot. Itt különösen fogunk foglalkozni a kultúra és idegenforgalom kapcsolatával. Sokszor az állam keretei között foglalkozunk ezzel. Én Olaszországban kulturális és idegenforgalmi miniszter vagyok, de kevés olyan ország van, ahol összekapcsolódik ez a két portfólió. Természetesen a megfelelő kompetenciák európai szinten is léteznek. Úgy gondolom minden esetre, hogy az egyes intézményi szinten meg kell hozni a önállóan a döntést erre vonatkozóan. De az biztos, hogy nagyon fontos, hogy legyen párbeszéd a kulturpolitika és az idegenforgalmi politika között a nemzetközi turisták nagy része, aki Európába jön, elsősorban a különleges kulturális örökség, a kreativitás, a kulturális tevékenységi kínálat miatt jön. Elsősorban a kulturális kínálat miatt érkezik. Ezért az informális ülésen, amit az Európai Idegenforgalmi Fórum mellett szervezünk, az Európai idegenforgalmi minisztereken túl a kulturális minisztereket is meg fogjuk hívni. Jogalkotási szinten, és már is befejezem a beszámolómat, csomagutazás, az Európai Parlament márciusban a plenárison már tárgyalt ezt a kérdést. Ezzel a témával kapcsolatban az elnökség tovább viszi a tárgyalásokat azért, hogy a tanácsban az általános állásfoglalás kialakulhasson, tárgyalást folytathassunk, és a második olvasatban minél megállapodásra juthassunk a parlamenttel. Ezzel kapcsolatban ugye az egyértelmű, hogy fontos szabályozni az ágazatot, hiszen védeni kell a fogyasztót, és főleg választ kell adnunk az idegenforgalmi piaci változásokra a polgárok egyre aktívabbak, egyre inkább közvetlenül szervezik az internet segítségével a saját utazásaikat, de természetesen garanciákra és védelemre is szükségük van az utazás szervezés során. Az olasz elnökség ezen túl az Európai Tanács számára javasolni kívánja egy idegenforgalmi projekt elfogadását, aminek a célja a szektor megerősítése, hiszen úgy gondoljuk, hogy a természeti kulturális örökségünket lehet így jobban kihasználni, a fenntarthatósági minőségi elemeket lehet hasznosítani, és mindez hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatottsághoz. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt zunächst mal die Koordinator Köszönöm szépen. Akkor most a koordinátorokat kérném meg. Három perc jut mindenkire, mert kevés időnk van. De Grandes úr a néppárt részéről. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, először is üdvözölni szeretném itt az olasz soros elnökség képviseletében. Ugyan ki más képviselhetné jobban ezt a szférát, mint egy olasz és egy spanyol párbeszéde. De ezen kívül szeretnék a frakcióm nevében is szólni, nem csak országom, Spanyolország nevében. El szeretném mondani, hogy ez egy valós esély, nem csak arra, hogy azok az országok, akik mindig számítottak az idegenforgalmi bevételekre, továbbra is megtehessék ezt, hanem azokat is segítsük, akik most lépnek be, most kezdenek foglalkozni ezzel a témával, és ezekben az országokban segíthessük a fejlesztéseket. A turizmus mód arra, hogy egy országot népszerűvé tegyünk, az olyan országok, mint az enyém, Spanyolország, nagyon nagy részben függnek az idegen forgalomból. A szerződés 195-ös cikke a szabad mozgást célozza meg, hogyha ezen a területen is a szabad mozgást és a versenyképességet támogatni akarjuk, akkor a turizmusra lehet úgy tekintenünk, mint amely értékeket, jó gyakorlatot és kulturális gyakorlatokat terjeszt, például a kerékpározás kultúráját. Szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy az idegenforgalom nagyon nagy célkitűzésekkel él. Ha európai szinten tekintik át ezeket, akkor látják, hogy Európa, mint brand név, egyre nézszerűbbé kellene, hogy váljon a világon. azok az országok, amelyek mindig is a saját érdekeiket képviselték, Kína, Oroszország, ők nagyon nagy kliensei az európai turizmusnak, mert lehetővé teszik számunkra, hogy más kultúrákkal kapcsolatba kerüljünk. Ez nagyon vonzóvá teszi számukra az EU-t. Ön beszélt arról, hogy a minőség javítása nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy az egyes tagállamokban az ebből származó bevételeket fokozni akarjuk, hanem a gazdasági tényezőkön kívül a művészet és kulturális örökségre akarunk koncentrálni. Ha ezt ki akarjuk használni, akkor beruházásokra lesz szükségünk, bizonyos kulturális gyakorlatokat terjesztenünk kell. Itt jegyezném meg azt, hogy nem csak nemzetközi turizmusról beszélünk itt, hanem belföldi turizmusról is. Meg kell, hogy változtassuk azt a trendet, hogy jelenleg Európában szezonális a turizmus. Az idegenforgalomra gyakran úgy tekintenek, mint egy lehetőséget arra, hogy a rokon szektorokban jobb árakat kínáljanak például az egészségügy területén. Tehát ilyen összefüggéseiben is vizsgálnunk kell ezt a témát. Aztán az olasz soros elnökség, önöket kérdezem, hogy terveznek-e olyan tevékenységeket, ahol bizonyos országokban támogat támogatnák a turizmust fejlődő országokban, ahol a turizmuson keresztül támogatnak magukat az országokat is. Aztán miféle modelleket próbálnak elfogadtatni. Én azt gondolom, és befejezi a hozzászólást. Elnézés, mondja az elnök, de négykor el kell menni a miniszternek, nincs több időm, úgyhogy be kell tartanunk az időhatárt. Izmael Ertugé a szó. Köszönöm szépen, miniszter úr, üdvözlöm itt az Európai Parlamentben, a TRAN szakbizottságban. A soros elnökség programjában megemlített néhány nagyon fontos dolgot. A branding, a márka nevesítés nagyon fontos, a digitális stratégia is nagyon fontos. Ezen kívül gyakran elfeledkezünk róla, hogy a turistáknak a beutazását és Európán átutaztatását meg akarjuk könnyíteni. Ezt pedig tudjuk, hogy a tagországok kompetenciájába beleavatkozik, de önök tisztában vannak ezzel. Aztán idegenforgalom. Nagyon sok külső faktortól függhet. Például hogyha egy adott országnak a külpolitikája nem népszerű, akkor kevesebb turista érkezik oda, mert nagyon rossz a publicitása az adott országnak. Hogyha rossz az infrastruktúra az országban, akkor egyszerűen nem jutnak el oda az emberek. És végül hogyha az adott ország állampolgárait vízum kötelezettség terhelé, vagy a beutazókat, akkor az is megnehezíti a mobilitást. Ezen kívül én kiemeltem valamit az előadásából. Ön azt mondja, hogy bizonyos régiókat és látványosságokat támogatni kell azokban a területek, azokon a területeken is, amelyek nehezen elérhetők. Igen, de hát ehhez infrastruktúrára van szükség. Úgyhogy a kérdéseim a következők. A fenntartható turizmus nagyon közel áll a szívemhez, hogyan lehet ezt támogatni? Én abból indulok ki, hogy támogatni akarják, ha igen, akkor milyen eszközökkel? Második kérdésem, milyen terveik vannak, hogy az intermodális közlekedési módokat fejleszék? Például gondolok arra, hogy bevezethetnének egy egységes vasúti kártyát, amit az egész Unióban használni lehetne. Ez nagyon föllendíteni a turizmust. Köszönöm szépen, és buongiorno, miniszter úr. Nagyon jó, hogy itt láthatjuk önt a napi renden is, és persze az forgalom kötődik nagyon sok szektorhoz Minnyáján tudjuk, hogy ez egy beszállítói láncolatnak, egy láncolatnak a láncszeme, és a kontinentális Európában valakinek például meg kell építeni a repülőgépet, utána lehet vele közlekedni, ezzel lehet elvinni az embereket egy kulturális eseményre, tengerpartokra, és így tovább. Úgyhogy ez egy multimilliárd eurós vállalkozás, hogyha az európai országokat és az EU-t tekintjük. Nagyon fontos a munkahelyteremtés szempontjából, és abból a szempontból is, hogy a turisták elvárásai, akik Európába érkeznek, vagy akik Európán belül utaznak, magas szintű ellátást kapjanak. Nekem is van egy kis légiturizmus tapasztalatom, és um, idegenforgalmi tapasztalatom, és az emberek nem akarják azt, hogy befizessenek egy valamekkora pénzösszeget, és akkor egy lepukkant helyre vigyék el őket. Úgyhogy ez nagyon fontos. Aztán a Transzakbizottság részéről. Az egész láncolat, amely kötődik a turizmushoz, nagyon fontos. Igen, az irányelvet illetően, az ehhez kapcsolódó csomagot illetően ez nagyon fontos. Abban is igaza van, hogy felvetett a vízumok kérdését, és a harmadik országok állampolgárainak beutazását, gondolok itt a kínai turistánkra, akik nagy számban érkeznek Londonba és más eh, európai célok eléréséhez. E, az ő támogatásuk nagyon fontos, nem csak azoknak az országoknak, aki vendégül látja őket, hanem az egész kontinens számára. Aztán az európai márka név. Hát, ez egy elég nehéz ügy, mert gyakran azért jönnek az emberek Európában, mert az, hogy Európa, az nagyon sok kultúrát, régiót fed le egy viszonylag kis területen. Tehát azért jönnek, mert Ausztriából átmehetek Olaszországba, aztán Görögországba, és mind mindnek eltérő a kultúrája, a légköre, és ez lenyűgöző számukra. Úgyhogy, mint egy generikum márkanév, nagyon fontos az, hogy Európa létezzen. Egyébként itt nem csak az Európa gondolok. De nagyon fontos, hogy emögött legyen egy minőség, és felismerjük, hogy más gazdasági szektorokat hogyan segíthet ez. Az ICR e részéről köszönöm, hogy eljött ide ma, és biztos vagyok benne, hogy nagyon gyümölcsöző párbeszédet folytatunk önökkel az elnökség alatt. Elnök Gezine Meissner. Hol, hol van? Igen. Köszönöm szépen. Franceschini miniszter úr, üdvözlöm. A turizmus Európában. Ez nem egy egyszerű téma, 2009-ben, amikor megkaptuk a turizmust, mint felelősségi kört, akkor először arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne eladni az európai turizmust, akkor Németország azt mondta, hogy nem kell, így is úgy is jönnek az emberek. Szerintem pont ez a probléma. De Grandes úr már mondta, igazából itt versenyhelyzet alakult ki. Európa, mint globális cél, ez nagyon fontos, de azért azt is hangsúlyozni kell, hogy itt egy nagyon sokszínű ajánlatról van szó. Hogy lehetne ezt megcsinálni, hogy össze is fogjunk, hogy versenyképesek legyünk, de ugyanakkor úgy adjuk el az európai turizmust, mint egy sok színű dolgot. Na, erre jó az Európa 2020-as stratégia. Szerintem itt például a tengeri turizmus nagyon fontos, ezen kívül nagyon fontos a fenntartható e, turizmus, a kerékpáros turizmus, a kempingezés, nem csak a Neuschwansteini kastély, vagy a pizzai, fe, pizzai ferdetorony lehet látványosság, nagyon sok eh, kerékpárút van mellékútvonalakon, és nagyon fontos, hogy arról beszéljünk, hogy ne csak mindig a nyári szünidőre gondoljunk, amikor a turizmusról beszélünk, hanem például az idősek számára lehetne külön kiemelt időszakokat létrehozni. Egyébként nem nagyon tudok más kontinensről, ami ilyen sokszínű ajánlatot nyújthatni. Úgyhogy kérdés, hogy lehetne ezt a sokszínűséget egy kalap alá venni, és hogy lehetne névvel ellátni, mint Európa. Nem tudom, hogy erre lehet-e választani, de azért fölteszem a kérdést. Herra miniszteri! Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. A turizmus és a turizmus elismerése, mint Európa egyik motorjának elismerése valamint munkahelyteremtő lehetőség fontos dolog mindannyiunk számára. Éppen ezért frakcióm nevében szeretném a miniszter urat arról meggyőzni, hogy jó lenne, hogyha az elnökség az egész Európa érdekében láthatóbbá tenné a turizmust. Európában, mint ágazatot. Karim Adeli. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszöntöm az idegenforgalmi minisztert. Ön egy nagy beszédet tartott itt, azt mondta, hogy gazdasági tevékenység, a turizmus kapcsolódik az élet minőségéhez, de egy dolgot nem említett, egy klíma csúcs találkozó lesz egy év múlva. Nagy csúcs találkozó. És azt gondolom, hogy a turizmusnak a klímaváltozással is foglalkoznia kell. Miért mondom ezt? Azért, mert van egy bizonyos fajta turizmus, amit érdemes fejleszteni, ez az ökoturizmus, a zöld turizmus. Úgy látszik, hogy a tömeg turizmus sajnálatos módon nem nincs tudatában annak a veszélynek, amit a környezetre jelent. E, a turisták minden gyorsan azonnal meg akarnak kapni, tömeges méretekben, és ezzel alássák a természeti erőforrásokat. Hogyan fogják önök megvédeni a korazátonyokat, a tengereket, az erdőket? Ez az első kérdés. A második kérdés amikor ön beszél minőségi turizmusról, akkor az szerintünk megint csak magába foglalja a társadalmi és a környezetvédelmi aspektusokat is. Mi történik jelenleg? Az idegenforgalomban gyakorlatilag nagyon alacsonyak a fizetések, és, és kiszolgáltatottak a munkavállalók. Ez is egy olyan kihívás, amire önöknek reagálniuk kell. Emellett azt is szeretném, hogy konkrétan mondja meg, a, hogyan fogják európai jogszabályokban e, megvédeni a tengerpartokat, és ez hogyan kapcsolódik majd az európai turizmus jövőjéhez. Köszönöm. Dankeschön, jetzt Peter Lundgren. Lundgren And I also would like to welcome. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a idegenforgalmi minisztert. Ez az egyik fő bevétele az országoknak az EU-ban, mint az EU-n belüli utazásokat figyelembe véve, mint a kívülről érkező turistákat beleértve, az emögött levő művészi, kulturális értékek alapjai a gazdaságnak csak hogy. Az elmúlt években bele kellene gondolnunk, hogy kb. 1 milliárd utazót regisztrálunk. Az utazásoknak az időtartama egyre rövidebb. Szerintünk az EU-nak az az erőfeszítése, hogy propagálja a turizmust, nem ért még be. Minden egyes tagállamban más és más a kínálat. Az Európai Unió nem domborítja ki megfelelőképpen azt, hogy az egyes országoknak mik a sajátosságai, nem hangsúlyozza azt, hogy milyen kultúrával és milyen sajátosságokkal találkozhatnak az egyes országokban a turisták. Multikulturális imidzset dobtunk a piacra, ehelyett nem er, másra lenne szükség, valami hozzáadott értékre. Ha nem tesszük ezt meg, akkor a növekedésre nem hathat ki a turizmus. A soros elnökség fenntartható idegenforgalmat akar, digitális turizmust, kulturális útvonalakat, kulturális élményeket kínálnának, illetve speciális képzési formákat és a legjobb európai gyakorlatok cseréjét támogatnák. Ez az elképzelés, de nem láttuk az eredményeket. A kalipszó, a kulturális turizmus, a kerékpározás, ezeknek az eredményei hiányzanak. Ezek specifikus témák, de gyakran nem tudják kihangsúlyozni az egyes országok vonzó tulajdonságait. Az olasz soros elnökség nem úgy gondolja, hogy a tagállamoknak saját maguknak kellene ke- szereplőként a kezdeményezéseket a kezükbe ragadni? Végül az olasz soros elnökség a vízumeljárásokat szeretné egyszerűsíteni, és a harmadik országokból érkező beutazását megkönnyíteni. Hát igen, a turizmus meg akarjuk könnyíteni, de azért a terrorizmusról ne feledkezzünk el, se a válságövezetekről, közel-keletről, Észak-Afrikával, gyakran az innen érkezők gyűlöletet táplálnak Európa iránt. Tehát hogyan akarják egyszerűsíteni a vízum eljárásokat, milyen intézkedésekkel, hogyan kívánják garantálni az európai biztonságát a fenyegetések ellenében. Elnök, köszönöm szépen, még 11-en kértek szót, egy-egy percet kaphat mindenki, aztán a miniszternek el kell mennie, úgyhogy Vieli úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, nagy szimpátiával hallgattam a soros elnökség programját, el is olvastam korábban, majd lesz egy javaslatom ehhez. Ezzel együtt szeretném jelezni, hogy ebben a bizottságban, amely most már néhány éve a turizmus szót is tartalmazza a nevében, ebben a bizottságban nagy viták fognak a következő időszakban folyni, hogy vajon mi az, ami európai kompetencia és mi az, ami tagállami. Nekünk, akár egy soros elnökségnek, akár itt a parlamentben mi a feladatunk ezzel kapcsolatban. Én ezért szeretném deklarálni, hogy egyetértek önnel, a központi kérdésékkel váljon a turizmus az Európai Unió számára, ez egy nagyon fontos mondat. Jelentős iparágról van szó, és tegnap az AFED-ben a külügybizottságban ezt elmondtam, én javaslom a soros elnökségnek a következő hónapokban, hogy gondolja végig, hogy most, amikor tudjuk azt, hogy vannak válságzónák, és bizony a, válságok és a háború kitermelik a saját maguk iparágaikat, akkor tűzzék azt az zászlóra, hogy a béke iparága a turizmus, és ennek megfelelően közös érdekünk, hogy rend legyen és biztonság Európa határain kívül is. Ayala Sender. Ayala Sender asszony. Sí, eh, gracias, ministro. Yo en primer... Köszönöm, miniszter úr. Először is eh, meg kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit csalódottak vagyunk a turizmusra vonatkozó 2014-2020-as javaslattal kapcsolatban. Valami többet vártunk, nem tudom, hogy az olasz elnökségnek van-e lehetősége bármi többet tennie konkrét kérdésem, amikor konfliktus helyzet merül föl, például Oroszország, Ukrajna, és amikor ennek súlyos hatása van bizonyos idegenforgalmi területekre, a, a mezőgazdaságra is súlyosan hatott, ugyanúgy érvényes ez a turizmusra is, a déli területeken tudjuk, hogy ennek jelentős a hatása, de semmi nem történik, semmit nem csinálunk ennek az ágazatnak az érdekében. Második megjegyzésem, a képzés akár a hoteligazgatóktól kiindulva egészen a szobalányokig, az ő képzésüket hogy lehetne úgy megoldani, hogy ez az európai márka, ez a dolgozók tekintetében is minőséget jelentsen, hiszen ma úgy tűnik, mintha bárki dolgozhatna az idegenforgalomban. Itt azért jelentős hiányok vannak, nem oldottuk meg a kép- képzettségek elismerését, és a munkakörülmények sem megfelelőek. Következő megjegyzésem, az ágazaton belüli szakosodás, például az időskorúak idegenforgalma, ennek jövője lenne az Európai Unióban. Herr Kürkosz. Elnök úr, miniszter úr, Ön említette, hogy a perifériás régiók fejlesztése mennyire fontos, ez Görögországot nagyon érinti, mivel nagyon sok olyan kis sziget van, ami nagyon távol helyezkedik el, és nem megfelelő prioritást élveznek a turizmusban. Önök mit terveznek annak érdekében, hogy megfelelő ivóvízellátást kapjanak ezek a régiók? Ezen kívül az európai turizmusnak a prioritásait illetően nagyon fontos a minőségi turizmus fejlesztése. Lehetne egy önkéntességi alapon elért kötelességvállalás itt a megoldás? Aztán a turizmus nem túl ütős szektor GDP szempontjából, de Lisszabon után lehet az hogy a megfelelő erőforrások nélkül, a költségvetés megfelelő erőforrásai nélkül is fejleszthessük ezt a szektort. Köszönöm. Sassuli úr. Sí, grazie, ministro. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, hogy pontosította az olasz elnökség prioritásait. És külön köszönet azért, hogy pontosította, hangsúlyozta, hogy európai márkát kell kialakítani a világ legnagyobb iparágáról van szó. 50 millió turista, aki 2000-ben több mint három napot töltött az országán kívül, és az Európai Bizottság szerint 750 millió ugyanez a szám 2050-re. A legnagyobb iparágról van szó, mindennel foglalkozunk, infrastruktúra, vasút, repülőtéri szolgáltatások, munkaminőség, környezetminőség, mind azzal foglalkozunk, ami hat a legnagyobb iparágra, az idegenforgalomra. De van egy európai rendszerünk, elnézést kérek, de ami azt mondja, hogy nekünk egymással kell harcolnunk. Nem, ez nincs így rendben, hiszen a világ legnagyobb iparágáról van szó, ami Európa számára minőséget kell, hogy jelentsen, értéket, vagyont, örökséget, életminőséget, környezeti minőséget. De Európa ezzel nem foglalkozik. Szerintem az európai idegenforgalmi politikát kell előtérbe helyezni. Remélem, hogy a kormányom, hiszen az olasz vállalás e tekintetben nagyon határozott, remélem, hogy valóban lesz lehetőség arra, hogy Európának igazi, valós idegenforgalmi politikája legyen. Igen, ez gazdaság, ez foglalkoztatás, értékeket képvisel, de egy a világon egyedüli terület védelmét is jelenti. A 750 millió turista, ami, akik 2050-ben sok nagy országból fog érkezni, az ő egyik fő céljuk Európa. Ezért tegyük meg mindent azért, hogy a 28 európai ország megértse, hogy itt gazdasági, de kulturális kihívásról is szó van. Elnézést, de kétszer annyi időt használt fel, mint megengedett. Ezt a többiektől kell elvennem. Andersen asszony. Thank you. Um, well, it would be remiss... Köszönöm szépen. Hát nagy hiba lenne, hogyha nem említeném meg az ipari örökség és a turizmussal kapcsolatban Brian Simpson a volt elnökünk munkáját. Sokan ismerték őt. Nos, az ipari örökség, például a gőzmozdonyokkal kapcsolatos örökséget illetően, ez egy nagyon fontos terület, több milliárd euró bevétel kötődik ehhez, ezzel kapcsolatban hogyan kívánnák ö, fejleszteni a 2011-es bizottsági közleménnyel kapcsolatos célkitűzéseket ezen kívül. Az EU Heritage címke, ez nagyon fontos. Kérem ösztönözzék a tagállamokat, akik még nem karolták fel az EU-s örökség címkét, hogy használják ezt. Szeretném hallani a véleményet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tabade asszony. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și domnului ministru Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Örülök, hogy meghallgathattam ezt az előadást. El kell mondani, hogy leginkább ugye a pozitív dologra, dolgokra koncentráltunk. Az igaz, hogy Európában Európában a turizmus fontos, és Európa a legfontosabb eh, turisztikai célpont, bár lássuk azt is, hogy csökken az ide érkező turisták aránya, eh, miközben eh, a Kínába irányuló forgalom gyorsan növekszik. Eh, ne felejtsük el a vízumkényszert, amely szintén egy komoly probléma, amire megoldást kell találnunk. Európában csodálatos turisztikai destinációk vannak, a nagy fővárosokban is, ugyanakkor az infrastruktúra sok helyen hiányzik a turisztikai kisvállalkozásokat kell előnyben részesíteni. Vannak a nagy hotelláncok, ezek mellett léteznek a kis hotelek, a kis panziók, a turizmus pedig az európai GDP 9%-át állítja elő, illetve ehhez köthető. A kisvállalkozások fontosak. Fontos az európai minőségi standardok létrehozása is, a fontos a szolgáltatások minősége, valamint a szubszidiaritás és az európai szint között meg kell találni, bár nehéz, meg kell találni az egyensúlyi helyzetet. Fontos az is, hogy egy zöld könyv jelenjen meg az európai turizmus stratégiájáról és jövőjéről. Köszönöm. Tetszett Golnis. Golnis úr. Merci. Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr, két megjegyzésem lenne. Az egyik, szerintem az európai idegenforgalom a keleti, távol-keleti területen az eléggé vonzó megoldás, bár kevesebben jönnek onnan, mint nyugatról. Egy hét alatt Madrid, London, Genf, Róma és Berlint végigjárják, és úgy gondolják, hogy úgy mennek haza, hogy megismerik Spanyolországot, Franciaországot, Nagy-Britanniát, Svájcot, Olaszországot, Németországot mind megismerték. Ismerem az ilyenfajta turizmust. Japán származású a feleségem, és jól ismerem ezeket a megoldásokat. Egyébként miniszter úr nagyon helyesen azt említette, hogy távol-keletről, nem csak Japánból, Koreából, Tajvanból, Kínából is jönnek turisták, és ők a legígéretesebbek, legalábbis a forgalom tekintetében, mennyiség tekintetében. De a fő akadály egyébként saját tapasztalatom alapján is mondom, hogy a turizmus fejlődése előtti fő akadály a biztonsági kérdés, hiszen Sokszor például, amikor a csomagjukat ellopják már a repülőtéren, vagy a vasútállomáson, vagy a, átverik őket a taxisofőrök, amelyek nem a hivatalos taxisofőrök, hogyha hogyha a tagállamok tehetnének valamit. A mondatomat azért hadd fejezzem be, ha megengedi elnök úr, hogy Szerintem ebben a témában kéne tenni valamit azért, hogy megnyugtathassuk ezeket a turistákat, és ne kelljen olyan reklamációkkal foglalkozniuk, amikre soha nem kapnak választ. Ennek ellenére ez azért messze megy mindenen, túl megy mindenen, ha kétszer annyit beszélnek, mint amennyi idejük van, mert különben nem tud válaszolni a miniszter úr, és akkor minek hívtuk meg ide. Sie Nem, kérem, nem kapott szót. Intu asszony? 54 54 másodpercet túlépte az idejét. Sì, io cercherò di essere breve nei tempi. Allora, innanzitutto benvenuto. Röviden fogalmazok, először is üdvözlöm, miniszter úr. Azt szeretném tudni, hogyan lehet összekapcsolni azt a szándékot, amit a kormány az elnökség idejére kifejtett, hogy támogassa a mobilitási terveket, az intermodális szolgáltatásokat, hogy hozzá lehessen férni a fő infrastruktúrális útvonalaktól távolabbi helyekhez, ezt említette ön, azzal a ténye, hogy még a fő vonalokon található turista helyek kiszolgálása sem megfelelő. Például a Dél-Olaszországban, ha utazik az ember, hát az sokszor rémálom, van egy olyan mondás, hogy maga az út már a nyaralás, hiszen amikor rémállammá válik egy maga az utazás, a, amikor ugye valaki Dél-Olaszországba akar elutazni, hát az kevéssé ösztönzi vagy elretenti a turistákat, ahhoz képest, hogy milyen lehetőségeket kínálhatna a hazánk. Damat. Sí, buongiorno, signor ministro. Üdvözlöm, miniszter úr. Tárántóból érkezem ez is egy dél-olasz város, itt vagyok. Meghallgatva önt, meg elolvasva a stratégiai tervét, valamint a turisztikai mobilitási tervet, muszáj szót kérnem, és szeretném felhívni a figyelmét a kisebb célhelyekre, amelyek jelenleg kisebb célhelyek, és konkrétan Dél-Olaszországra. Először is Guidi, a gazdasági fejlesztési miniszterrel esetleg szorosabban kéne, hogy együtt működjön, mert neki mintha más lenne az elképzelés a turizmusra Olaszországban és talán Európa szintjére is ez igaz. Tarantot nem úgy kéne kezelni, mint eddig, hanem ki kéne használni a turisztikai lehetőségeit. És a mostanáig az ipari témák tönkretették. Ugye most fizetünk ezért az egészségügyi területén, gazdasági területen, jobban kéne kiemelni a történelmi örökséget, a kultúrás örökséget. Ezért kérem, jöjjön el hozzánk Tarantóba. Nagy projektek élnek, amelyeket a lentről indítunk, a polgárok, a vállalkozók, a szakma dolgozói, és ezek igazi nagy, komoly projektek, de sokszor ezeket nem hallgatják meg. Ha nekem ezt megígérné, az számomra már győzelmet jelentene. A Wurzenberg Rotenberg köszönöm szépen, én betartom a hozzászólási időt. Először is, hogy üdvözöljem Önt, miniszter úr, én Görögországba jövök. Ez egy olyan ország, ahol a válság ellenére nagyon nagy bevételekre tettünk szert az idén a turizmusból. És elolvastam az olasz soros elnökség programját, nagyon nagy érdeklődéssel, hiszen önök a turizmusra európai ügyként tekintenek hosszú távon, még akkor is, hogyha nagyon változik a helyzet, például Görögország számára nagyon fontos, hogy nagyon sok tengeri határunk van, nagyon sok szigetünk, minden egyes ország helyzete, történelme, kultúrája, szépsége más és más az Európai Unióban, ezért aztán nagyon fontos, hogy mi európaiként, nem uniósként, hanem európaiként lépjünk fel. És Különösen a fiatalokba ruházunk be, hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a fiatalok látogassák végig az európai országokat annak érdekében, hogy a turisztikai terméke Európának egy egységes termék lehet, illetve hogy azt reklámozzuk, hogy a turizmus és Európa egy fő gazdasági tevékenység Európa számára. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a turizmus aláázha, aláshatja a turizmust. Ez egy mondás, amit gyakran hallottunk, és ezért nagyon fontos a számunkra, hogy a fenntartható turizmust támogassuk, a kulturális értékeket támogassuk. Én berlini vagyok, a 80%-a a turistáknak a történelem miatt látogat Berlinbe, ez nagyon fontos. És persze az intermodalitás nagyon fontos, illetve nagyon fontos például, hogy a kerékpár utakat összekössük a vasúti közlekedéssel, és így tovább. Ön mit gondol erről? Köszönöm. Eh, grazie davvero a tutti. Köszönöm szépen az összes bizottsági tagnak a hozzászólást. Sok olyan hozzászólás volt, amely javaslatokat tartalmazott inkább, és nem kérdéseket. Ezek is nagyon hasznosak voltak, és mindenképpen ezeket figyelembe fogom venni az elnökség hónapjai során. Azt is nagyra értékelem, hogy határozottan erősen kiállt minden képviselő, akár mely frakcióból is legyen, vagy bármely országból is érkezhessen, azért, hogy valóban az európai szakpolitikák középpontjába helyezzük az idegenforgalomba való beruházást, befektetést. Természetesen a, meg kell győznünk a politikai döntéshozatalon kívül minden más döntéshozott, hogy az idegenforgalom központi téma. Úgy gondolom, hogy együtt ezt a munkát el tudjuk végezni. Elnézést, hogy a neveket nem tudtam jól megjegyezni, viszont az én nevemet valószínűleg mindannyian könnyen ki tudják majd ejteni. De Grandes. Nagyon sokan visszatértek ugyanerre a témára, hogy nem csak egyes országonként kell dolgoznunk az idegenforgalom témáján, hanem együtt. Ez persze a versenyt nem szünteti meg, ez lehet egy előnyös verseny is, minden esetre lehetővé teszi, hogy a nemzetközi turizmusba Európát úgy kínáljuk, hogy ehhez egy európai márkát kapcsolunk, és ez lehetőséget adna arra is számunkra, hogy jelentős kulturális befektetéseket hajtsunk végre a különböző szektorokban. Én hiszem azt, hogy az időseket megcélzó idegenforgalmi kínálat hatékony lehet például a szezonalitás elleni harcban. Többen, először Hertug, aztán mások említették a fenntartható turizmus kérdését. Szerintem fontos, hogy paramétereket has, használjunk és határozzunk meg, és pontosan tudjuk az, meghatározni, hogy mi az, hogy fenntartható turizmus. A struktúrákra vonatkozik ez, a étkezésekre, amit itt kínálunk, a környezeti hatásra, a struktúra használata során, és ez valóban jelentős minőségi um, beruházást jelent. Más hozzászólások is foglalkoztak a témával. A fenntartható idegenforgalom, a zöld idegenforgalom, az a fenntartható turizmus egy része. Valóban ez a győztes kártyája Európának, hiszen nem Olaszországból ugye a harap és menekül, ilyesmiként szoktuk megfogalmazni a, azt a bizonyos turizmust, akik ugye azokat a turistákat, akik nem igazán tudják értékelni a gazdagságot, és mindent nagyon felületesen ismernek csak meg. Valójában a minőséget kell, hogy megcélozzuk, és a fenntartható turizmus az része a minőségnek. Ez a globális versenyképességi ütőkártyánk azok, akik részt vesznek a több százmilliós turizmusban is, azoknak is tudniuk kell, hogy mi minőséget kínálunk. A terület, a kulturális kínálat, a városok, a közekori városközpontok tekintetében, úgyhogy ezt kell, hogy megcélozzuk. Az intermodális idegenforgalmi témán is kell dolgozni, hiszen fontos, hogy integrációs mechanizmus alakulhasson ki Egyébként mi egy bizonyos generáció tagjai az interrail nőttünk fel, az volt az egyet, első lehetőség, hogy egy-egyel vasúton mm, bejárjuk az európai országokat. Ma az új generáció számára már nagyon sok eh, hasonló lehetőség van, low cost és egyéb lehetőségek. Fontos, hogy mindez a nemzeti politikába is bekerüljön. Tehát a minőségi standardok, európai márka, egy mechanizmus kidolgozása, a különböző lehetőségek kínálata, nem megszüntetnünk kell a különbségeket, nem. Pont ellenkezőleg a történelmünk, a kultúrán különbsége nagy vonzerő. Egy olyan turista, aki másik kontinensről eljön Európába, az a különbségeket keresi. Természetesen van egy, egy egyesítő érték, de keresi az egyes hagyományok, nyelvek közti különbséget, és akár a különböző vendéglátási módokat is megkeresi, hiszen a hagyományok is eltérnek. Természetesen mindez egy bizonyos minőségi standardot kell, hogy garantáljon, de föntartva a különbségeket. Meissner képviselő mondta, ezért igen, versenytársak vagyunk. Szerintem a kérdés nem az, hogy versenytársak vagyunk-e, hanem az a kérdés, hogy versenytársak vagyunk-e most is, vagy csak azok voltunk. Hiszen amikor a turista eljön Európába, akkor végtelen különböző ajánlatot tudunk számára vonzóként föltüntetni. Aztán köztünk persze van verseny, hogy ne az egyik, hanem a másik országba bejön a ö, turista, de ez előnyünkre is szolgálhat. Ez egy pozitív verseny a útakra, útvonalakra vonatkozóan Anderson képviselő amit nem akarok külön rátérni, úgy gondolom, hogy ez minden országra érvényes, hiszen a helyet, hogy bezárnánk a régi vasútvonalakat, amelyek már személyszállításra nem használandók, mert más eszközök átvették a szerepét, ezek turisztikai vonzerők lehetnének. Sok ország tudott ebbe befektetni, ahelyett, hogy lezárt volna egy régi vasútvonalat, átalakította, és fantasztikus vonzó mm, turisztikai kínálatot alakított így ki akkor hasonlóan a gyalogutak, ösvények, kerékpárutak, motoros utak, például az Egyesült Államokban a 66-os út az egész világról vonzza az ide a turistákat, és olyasmit kínál, amit mi is itt Európában tudnánk kínálni. Természetesen igaz, és többen hangsúlyozták Golnich képviselő, mások is. A biztonság hiánya az akadály, hiszen amikor egy látogató eldönti, hogy hova megy, akkor megnézi, hogy ott az útja során milyen védelmet tud kapni, mennyire érezheti magát biztonságban. Hát ez egy olyan téma, ami nem csak ennek a szakbizottságnak az illetékességébe tartozik, de sok szakpolitikához kapcsolódik, és ide ebbe a sorba illeszkedik a idegenforgalmi vonzás kör is. Több képviselő említette azt a témát is, hogy a digitális mechanizmusokon túl, ugye itt a Schengeni megállapodásra is gondolok, homogéné, moderné kell tennünk a vízum, a turista vízum rendszerét is, hiszen ha a turisták nagy részének a célja ma Európa, akkor nem szabad egy távolra érkező turistát olyan helyzetbe hozni, hogy ne eltérő nemzeti szabályok miatt nehezen szerezze meg a vízumot. Ezért a konzoli hálózaton keresztül is dolgozunk el ezen a témán a turista vízumoknál. Természetesen az összes biztonsági feltételt garantálni kell, azért, hogy el lehessen kerülni azt, hogy turistaként aggályos személyek bejuthassanak az országainkba. Aztán az olasz témákkal kapcsolatban azt mondanám, hogy ezek belpolitikai kérdések, úgyhogy ezekre nem reagálok, de példaként át tudom venni ezeket általános témára vonatkozóan. Hazánkban az a probléma, hogy a nemzetközi turizmus 85%-a megáll Rómában, 15% amely lemegy Dél-Olaszországba, a rengeteg szép dolgot kínál, Szicília, Taranto, Nápoly, Pompei, nagyon sok gyönyörű hely van Dél-Olaszországban, de ez más országokra is valószínűleg ugyanígy igaz. Az egyik első hozzászólásban hangzott el, hogy azok az országok, amelyek nagy a lehetősége az idegenforgalom vonzásába, ezek talán hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a turisták eljuthassanak a, a kisebb vagy kevésbé ismert területekre, is én zárójelbe mondom, hogy a nemzeti politika során is próbálok ebbe befektetni. Például Taranto esetében ezt meg is valósítottuk. Ez egy ipari város, de az archeológiai múzeummal rendkívül gazdag. És Európában szerencsére nagyon sok ilyen jellegű helyzet van. Olyan városok, amelyek meg tudták változtatni a képüket, kulturális, turisztikai értékeket tudnak felmutatni, tudnak dolgozni fenntarthatóbb mechanizmusokon, a jövő felé tudnak nézni. A fenntartható turizmusról sokan beszéltek. Csatlakoznék, és eh, ismételném azt, azt hiszem Usselli képviselő, nem tudom, hogy jól mondom el nevet, az új helyi úr. A bevezetőmben próbáltam elmondani, hogy van egy gazdasági értéke az idegenforgalomnak, de van egy másik oldal is az éremnek az ismeret. Az Európai Unión belüli idegenforgalom szolgálja az, az európai állampolgárság építését, vagyis az ismeret a legjobb ellenszere a bizalmatlanságnak, a, a különbözőtől való félelem elleni harcnak. Ezért mi, akik idegenben forgalommal foglalkozunk, meg kell, hogy értsük ezt. Aztán a szakmai felkészültség, a európai márka és a munkavédelme, többen szóltak ehhez hozzá. Ezek fontos témák, de természetesen nemzeti hatókörbe tartoznak, de valós kérdések. Aztán a kisebb szigetek támogatása, hogy bekerüljenek a nagy körforgalomba. Itt is fontos az ösztönző szakpolitikák témája. Mm, befejezésül azt mondom, hogy a Lisszaboni Szerződés 195-ös cikke jogalap és ez, ezen az alapon lehet egy plusz lépés felépíteni az idegenforgalomba befektetésre vonatkozóan. A COSME program a KKV-k tekintetében már most is foglalkozik az idegenforgalommal. Úgyhogy úgy gondolom, hogy európai szinten már megvannak a feltételei annak, hogy a tanács, bizottság, európai parlament segítségével valóban az idegenforgalom illetve a fenntartható minőség idegen forgalom az egyik fő ö, motorjává váljon az európai növekedésnek. Köszönöm. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Én is köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, hogy előadást tartott, hogy válaszolt a kérdésekre. Hát sajnos a miniszter úrnak el kell menni a következő szakbizottságba, szorít az idő, de sok sikert kívánok, és gyümölcsöző együttműködést a turisztika területén. Köszönöm.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 der nächste punkt ist scrutiny die prüfung der ausführungsbefugnisse az Európai Bizottság ismertetője a bizottság végrehajtási hatásköreinek ellenőrzéséről, komitológia. Ez a következő napi rendi pontunk. Egy nagyon rövid bemutatót, bevezetőt tartok, ez azért fontos, mert nagyon sok új tagunk van. Tehát az történik, hogy a DG Move-tól, a bizottságtól meghívtunk néhány embert, akik a komitológiai javaslataikat ismertetik majd. Mr. Ertug! Hallo, Herr Ertug! Und Sie sind so unruhig, dann geht's nicht. Ist ja ein bisschen kompliziert. Ez kicsit összetettém, úgyhogy kérem, hallgassanak meg. Tehát az Európai Parlamentnek felülvizsgálati és vétójoga van a komitológia tekintetében. Hogyha nem értünk egyet a bizottság egy javaslatával, azt visszadobhatjuk, három oknál fogva. Az első, Az első, hogyha a javaslat a bizottság kompetenciáit sérti, túlmutat azon, vagy az alapjogi aktusokkal nem összeegyeztethető, vagy ha a szubszidiaritás vagy proporcionalitás elvét sérti, akkor vissza lehet dobni. Aztán vétójog, három hónapos időközi fenntartással érhetünk. A szakbizottság megteheti az első lépéseket, a lépéseknek rövidebbek a határidejei, van egy komitológiai hírlevelünk, ezt a titkárság hetente kiosztja, ebben vannak benne a határidők. Aztán a TRON szakbizottság szeptember 15-én kell, hogy döntsön ez ügyben, úgyhogy már nem sok nap maradt, úgyhogy kérem, nézzék meg a hírlevelet. A az elnöknek és a titkárságnak e-mailt kell küldeniük, hogyha vétójoggal akarnak élni, de akkor az okát is meg kell, hogy neveznék. Akkor a Transzakbizottság szavazhat, és ha elfogadjuk a szavazattal a javaslatot, akkor a plenáris ülésre tovább megy a szavazás eredménye, és október 10-ig legkésőbb a plenárisnak szavaznia kell ez ügyben. Tehát a vétójogot illetően nagyon kevés időnk maradt már, úgyhogy kérem, nézzenek utána ennek a dolognak. Néhány javaslat, amit ma a bizottság ismertet, csak előkészületben van, ezekre más későbbi határidő lesz érvényes, hát ez ügyben örülhetünk, hogy kiesett a bizottság. Miről van szó ma? Két témakör, kettő az egyik a technikai specifikációk a vasútak esetében, a fogyatékkal élőket szolgáló technikai módosítások és a zajvédelem területén. Ez a két téma kör, különösen a zaj problémák megoldása nagyon fontos, mert zajvédelem nélkül nincs jövője a vasútnak Európában. Mindenképpen csökkentenünk kell a zajártalmakat. Aztán egy következő terület a technikai teherszállítás, a licenszek és a spedíciók engedélyeztetésének a kérdése. Itt például a pihenési időkről nagyon nagy a vita, nagyon sokszor nem tartják tiszteletben ezeket, szörnyű példákat tudnék mondani, ha nem tartatja be egy cég a pihenési időket, vissza lehet vonni az engedélyt. Aztán külön téma a légi közlekedés, a kontrollőr engedélyek, vagyis a légiforgalmi irányítók engedélyei. Aztán újabb téma a tengerpolitika, egy információs és ellenőrzési rendszer a hajóforgalomra. Úgyhogy ez nagyon nagy ö, merítés ma a bizottság részéről, nagyon rövid bevezetőt tartottam, és meg is adnám a szót Marietta Jégernek a bizottság részéről, és hát Jéger asszony, akkor kérem. Thank you, Mr. Chairman Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a képviselőknek is, hogy meghívtak bennünket ide. Mint ahogy látják, most a bizottságot sokan képviseljük, mert én nem is teszek úgy, mintha minden technikai kérdéshez értenék ezeket ön felsorolta. Azért vagyunk itt most ilyen sokan, hogy bármilyen kérdésre tudjunk válaszolni, és tájékoztatni önöket arról, hogy hol tartanak a bizottsági delegált aktusok. Köszönöm hogy lehetőséget kaptunk arról, arra is, hogy elmondjuk, hogy hogyan működik ez a folyamat. Itt a Tran bizottságban a mi szempontunkból gyakorlatilag végrehajtási és delegált aktusokról van szó, tehát felhatalmazással alakuló aktusról. A 290-es és 291-es cikke alapján hozunk ilyeneket a Lisszaboni szerződésnek. Korábban egy más eljárás létezett. Most a Lisszaboni szerződéssel vannak felhatalmazáson alapuló aktusok, delegált aktusok. Ez azt jelenti, hogy önök delegálják felénk azt a jogkört, hogy kiegészítő jellegű vagy módosító jellegű szabályokat hozzunk, amelyek nem eszenciális elemei a főjogszabálynak. Ezeket nyilván önök is tudják, önök, mint jogalkotó, soha nem kötelezett arra, hogy delegálja a jogköreit, de dönthet így, tehát ez abszolút az önök döntése. Leginkább gondolom tehermentesítési szempontból, illetve okokból teszik ezt. Vannak olyan csomagok, amelyek két évig is érnek, és aztán amikor a delegált aktusokat is figyelembe vesszük, akkor ezek a jogalkotási folyamatok tényleg nagyon hosszúak. Ezért van az, hogy a jogalkotó úgy dönt, hogy a részletes administratív technikai munkát a végrehajtással kapcsolatban elvégezze. Ez pedig a végrehajtási aktus. Tehát, amiről itt most szó van, önök teljes szabadságot élveznek abban, hogy ezeket a jogköröket megtartsák maguknak, de ha már egyszer felhatalmaztak bennünket, akkor mi nagyon örö- nagy örömmel elvégezzük ezt a munkát. Tehát a hatáskör átruházás, a delegálás az a jogszabályok vonatkozásában lehetséges, illetve általános jellegű szabályok formájában, egyedi aktusra nem a, a, a dolog, a jogszabály lényegi részét azonban nem írhatja felül a delegált aktus, hanem azt kiegészíti. Itt arról van szó, hogy e, Itt arról van szó, hogy a tagállamoknak mit kell tenniük ahhoz, hogy e, végrehajtsák a jogszabályokat. Néha egy e, komoly jogszabályhoz delegált és végrehajtási aktusra is szükség van, nincs is pontos definíciója annak, hogy mi egy végrehajtási jogszabály, de önök is tudják, hogy az irányelv, az irányelv végrehajtásáért a tagállamok felelősek, ugyanakkor előfordulhat, hogy a végrehajtáshoz egy fajta iránytűként ilyen szabályokra van szükség. Tehát általában a bizottság akkor kapja jogköröket, hogyha rendkívül technikai jellegűek a témák, mondjuk forgalomba hozatala valamilyen terméknek, vagy technikai függelékek, esetleg tudományos jellegű részei a jogszabálynak, függelékei jogszabálynak, és ráadásul önök döntik el, hogy milyen mélységben adják át ezt a e, jogkört. A Prákkal kapcsolatban is szól, mondanom kell valamit, ez egy korábbi e, eljárás, és e, a komitológiára, hogyha emlékeznek, ott Eredetileg kevés lehetősége volt a parlamentnek, majd később ezt kibővítették. Most a delegált aktusok révén a delegált hatáskörök a bizottság esetében azt is jelenthetik, hogy mi meghozzuk, illetve megírjuk a jogszabályt, önöknek pedig három hónapjuk van arra, hogy elutasítsák ezt, vagy akár visszavonják a felhatalmazást bármikor, bármilyen mértékben, tehát teljesen vagy részlegesen önöknek tehát, önök tehát jogosultak arra, hogy az ilyen felhatalmazást visszavonják tőlünk. A korábbi ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás továbbra is bizonyos esetekben megvan két omnibus csomag van most előttünk, 50 jogi aktus, 2013-ban két delegált aktust fogadtunk el, és most is a Prág eljárás alapján 50 ellenőrzéses eljárásunk van még folyamatban. Ellenőrzéssel történne szabályozási eljárás, és örömmel beszélünk önöknek ezekről is, ezekről az ellenőrzési eljárásokról, hogyha gondolják. Nem terhelem önöket tovább ezzel, nem tudom, hogy akarják egyesével, menjünk végig a listán, igen, mondja az elnök, egyesével, akkor kezdjük a vasúttal, a vasúti közlekedéssel technikai specifikációk, amelyek célja az interoperabilitás biztosítása, e, különös tekintettel a fogyatékkal élő személyekre. Az Európai Parlament e, ellenőrzési, ellenőrzési határideje október 10-e. Gyakorlatilag ez a jogszabály a vasút hozzáférhetőségéről szól a fogyatékkal élők számára. Ez, ebbe semmi új nincs. Gyakorlatilag technikai paramétereket szabályozunk, határozunk meg a gördülő vasúti kocsik gördülő állomány vonatkozásában, tehát hogyan lehet azokat úgy gyártani, hogy a fogyatékkal élők könnyebben használhassák a vonatokat, illetve a vasútállomásokat és vasútállomási infrastruktúrát is. Itt egy TNT hálózati kapcsolódási pont is van. Emellett a technikai specifikációk azért szükségesek, mert a végrehajtás a tagállamokban nem volt megfelelő. Minden fogyatékos, fogyatékkal élő személy kedvezményezettje lesz és hasznot húz majd ezekből a technikai specifikációkból, tehát az egyszerűsíti és harmonizálja a szabályokat, nemzeti végrehajtási tervet ír elő a tagállamok számára, és azonosítani kell a hozzáférés előtti akadályokat, hogy a felhasználók jobban hozzáférjenek ezekhez a szolgáltatásokhoz. Az ERA kapta a mandátumot a munkára, munkacsoportokat szervezett minden eh, nemzeti eh, hatóság bevonásával, az UNICEF-et, eh, a felhasználók, a felhasználók egyesületeit is bevonták, 2013 áprilisában tette le az ügynökség az asztalunkra a javaslatot, és a 2014. januárjában szavazott az illetékes bizottság erről az anyagról. Ez volt tehát a bevezető szövegem, és állok rendelkezésükre, hogyha van technikai jellegű kérésük. Kérdésük. Auch noch, sonst äh, dauert es alles zu lang und dann reagieren wir. Kérem mindent egyben ismertessen, és egyben reagálunk, úgyhogy kérem adja elő a következő három pontot is, és majd együtt reagálok rá. Köszönöm szépen, amúgy is ez volt a szándékom. Uh, next measure uh, is also... A következő intézkedés is a vasútra vonatkozik. Ez is technikai specifikációkat tartalmaz az interoperabilitásra, a gördülő állomány által okozott zajkárokra vonatkozóan. A fő cél az, hogy egy tagállam ne tagadhassa meg zajártalom miatt egy vonatnak a belépését. Az áttekintés arra vonatkozik, hogy a nagysebességű gördülő állományjal mi történjen, és adaptáljuk a technológiai fejlesztésekhez a jogszabályt, tehát mindent áttekintettünk, amely a jelenlegi jogszabályban benne foglaltatik. A zaj ártalmi határokat megszabjuk, folyamatosan követjük a feltételeket. Két új értékhatár van, annak érdekében, hogy a legfontosabb zajártalmakat lefedjük, vannak, né, vannak olyan tagállamok, ahol ez egy politikai kérdés, hogy milyen zajkárokkal jár a vasút. Hát ezt mindjárt tudjuk. Úgyhogy lehet, hogy politikai kérdésé válik Ez Szeretnénk ezt elkerülni, hiszen a technikai specifikációkra szeretnénk alapozni a döntést. Aztán a pénz, a támogatás nagyon fontos és amikor felülvizsgáltuk a jogszabályt, új határokat, határértékeket javasoltunk, de aztán létrejött egy munkacsoport, és megállapította azt, hogy az ERA munkacsoportnak a munkája nagyon jó, és ezért aztán az ügynökségnek az ajánlását mindenki elfogadja és támogatja, és hát reméljük, hogy a TRAN szakbizottság nagy bölcsességében támogatja majd ezeket a módosításokat. Aztán a monitorozó rendszer a hajók esetében mi az értelme ennek az intézkedésnek? A VTMIS irányelv harmadik függelékének a módosítását érinti ez és alapvetően szeretnénk módosításokat eszközölni az európai tengerhajózási tapasztalatok alapján, és alapvetően azt szeretnénk, hogy technikai intézkedést vezessünk be ennek a függeléknek a tisztázására, és jobb normákat valósítsunk meg a biztonság és biztonságosság területén. Vannak itt vonatkozó kérdések is. amelyek a már végrehajtott beruházásokat védik, és az onnani technikai megoldásokat. Ennek az a célja, hogy a duplikációt elkerüljük, annak érdekében, hogy gazdaságilag hatékonyabbak legyünk. Ennyi lett volna a tengerhajózás monitorozásáról, most pedig a súlyos jogsértéseknek a besorolása, miért van erre szükség? Azért, mert még egy felülvizsgálati időszakot nem kezdtünk meg, igazából a hivatalos fordítások nem érkeztek meg. Ugye tudják, hogy mielőtt a parlamenthez fordulunk, minden egyes nyelvre le kell fordítatnunk az intézkedést, tehát az a célunk, hogy a súlyos jogsértéseket klasszifikáljuk, harmonizáljuk a végrehajtási intézkedéseket, amelyeknek az a céma, az a célja, hogy a vezetők minden egyes tagállamban ugyanolyan szankciókat kapjanak a szabályok megsértése miatt. Az a cél, hogy az EU közúti közlekedési jogsértéseket ugyanúgy büntessük, és fokozzuk a közúti biztonságot. Ez jogbiztonságot teremt a cégek számára, és igazságosabbá teszi a versenyt, és um, az ellenőrzését a vezetőknek könnyebbé teszi. Nagyon jó okaink vannak erre. Soft law kezdeményezésekkel kezdtük ezt a kezdeményezést, és minden egyes szakértőt meghívtunk az egyeztetésre. És végül, elnök úr, és itt be is fejezem, a légiforgalmi irányító bizonyítványainak ellenőrzésére vonatkozik, még nem kezdődött meg a felülvizsgálati időszak, pontosan azért, mert a nyelvi verziók még nem készültek el, és erre szükség van, mielőtt elküldjük önöknek a javaslatot. Az a célkitűzés, hogy uniformizáljuk a légi irányítók minősítéseit az Európai Unión belül, mert ez nagyon fontos az európai légirányítás szempontjából, és az ezzel kapcsolatos administratív eljárásokat is egységesítsük. Tehát mi a háttere ennek az intézkedésnek? az, hogy ezen a területen magasan minősített szakemberekre van szükség, akiknek a kompetenciáját egy bizonyítvány tanúsítja, és ennek a bizonyítványnak fel kell tüntetnie, hogy miféle ellenőrzési szolgálatot végeznek, és azt is, hogy milyen specifikus skillekkel rendelkezik az irányító és reméljük, hogy ez majd a légirányítás biztonságát fokozza. És végül van egy szakértőm, aki, hogyha szeretnének még a kiegészítő intézkedésekről hallani, akkor szívesen hozzászól és rendelkezésükre. Köszönöm szépen, elnök úr! Und äh, jetzt haben wir das Wort. Mit... Jó. Hát akkor Van de Kampur. Voorzitter, dank u zeer. Um, op de eerste plaats... Köszönöm, elnök úr. Először is mindenképpen gratulálnom kell a bizottságnak a közölt információkhoz. Hozzászólásom lényege, hogy azt hangsúlyozzam, hogy mindig a részletekben rejlik az ördög. Szerda van, késő délután. Az Európai Unióban a szabályokkal probléma van. Nagyon sok szabályt hozunk, aztán amikor megszületik egy irányelv vagy egy rendelet, azt követ, ezeket követik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, vagy a végrehajtási aktusok. Hogyha bizonyos megjegyzéseket teszünk ezekkel a végrehajtási aktusokkal, vagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban, akkor bizonyos értelemben ugye formai követelményeknek kell megfeleljünk. Lenne néhány kérdésem a bizottsághoz, hogyha megengedik. Először is Először is a vasúti szállítás hozzáférhetősége a fogyatékossággal élők számára. Miért csak a vasútról beszélünk? Nem kell ugyanezt a hozzáférést biztosítani más közlekedési módok esetén? Aztán mennyibe kerül ez? A bizottság képviselője azt mondta, hogy a költségek fedezve vannak de valójában rendeletről van szó, úgyhogy a tagállamoknak kell garantálni a végrehajtás, és ez nagyon sokba fog kerülni. Persze egy fogyatékossággal élőnek meg kell adni a lehetőségét, hogy szabadon közlekedjen, de Európa nem lesz népszerűbb, hogyha kötelezőként azonnal előírjuk ezeknek a költségeknek a vállalását. Aztán jön a második aspektus, a zaj. Ha bevezetjük ezeket a szabályokat, akkor egyszer és mindenkorra megoldjuk a problémákat, vagy új szabályok fognak születni a zaj szennyezés tekintetében? Persze fantasztikus lenne, hogyha ezzel a rendelettel egyszer és mindenkorra megoldanánk ezt a problémát. Következő kérdés. A TSA zajvédelmel, kapcsolódó, kapcs, zajvédelmel foglalkozó szervezetének mi volt a véleménye erről, szeretném ezt tudni. Aztán a jogsértés vagy jogsértések kiváló a javaslat, ez kétségtelen. De mit gondol a bizottság a francia-német szankciókról? Tudjuk, hogy szociális dömping kérdésről is szó van itt. Bizonyos tagállamok esetében úgy tűnik, hogy hatalmas szankciókat szabnak ki. Persze, hogyha mind a 28 tagállam így lép fel, akkor nem fogunk nagyon előre lépni. Aztán a következtetésekre már is rátérek, elnök úr. A légi közlekedéssel kapcsolatban. Az egészséggel kapcsolatos aspektusokról sokat beszélünk, a minőségről, a légiközlekedés dolgozóiról. Hogyha egészségügyi problémák vannak, akkor ez is kapcsolódik a rendelethez. Köszönöm. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für... Köszönöm szépen, és köszönjük az előadást is. Azért legyünk őszinték, mi parlamenti képviselők ezeket a technikai részleteket nem nagyon ismerjük, úgyhogy nem nagyon tudok kérdéseket feltenni, abból indulok hogy bízhatunk az Európai Bizottságban. Lenne azonban két specifikus irányelvre vonatkozó kérdésem. Az egyik kérdésem az, hogy hogyan monitorozzák a tengerjáró hajókat, és milyen információk állnak rendelkezésre ezzel kapcsolatban. Tehát a kérdésem az, mi a hozzáadott értéke annak, hogyha ezen a területen technikai módosításokat hajtanak végre, és mennyibe kerül ez? Ez nagyon érdekel engem. És a másik kérdésem arra vonatkozik, mert ma, meg tegnap is többször hallottuk, délelőtt is, hogy mennyire fontos a zaj ártalom kérdése. Itt nagyon érdekelne engem, hogy az Európai Bizottság milyen olyan intézkedéseket tervez a következő néhány hétben, hónapban, évben, amely lehetővé teszi, hogy a vasút által okozott zaj csökkenjen. Elnök, Gezine Meissner. Igen, köszönöm szépen. Az egyik dolog az, hogy persze, hogy tudjuk azt, hogy az Implementing és Delegating Act, hát ezek megkönnyítik a parlamenterek életét a Lisszaboni szerződés óta, de hát azóta folyik a vita arról, hogy mik a kompetenciáink itt a parlament részéről, úgyhogy ezt előzetesen szerettem volna elmondani. Aztán ami a hajók monitorozását illeti. Ez javítja az információ cserét és mi a helyzet az adatvédelemmel? Második kérdésem. A csökkentett mobilitása közlekedőket, illetően az erre vonatkozó szabályokat mikor akarják megvalósítani a gyakorlatban? Minden egyes tagállamra mindenhol vonatkozik? Hát vannak olyan helyek, ahol egy-egy járatra több fogyaték fogyatékkal élő szeretne felszállni, ott elég nehéz lesz a helyzet, mert csak kevés ezeknek a speciális helyeknek a száma egy-egy szerelvényen. Úgyhogy mikor valósul ez meg? Mindenütt meg kell, hogy valósuljon, és tényleg lefedi a költségeket a Connecting Europe Facility? Hát eh, nem nagyon hiszem ezt el, ez elég sok pénzbe kerül. Aztán a légiforgalmi irányítókat illetően E, mivel nő vagyok, engem nagyon érdekel az, hogy például a terhességet illetően a terhesség hanyadik hetében kell bejelenteni, hogy valaki terhes, és mivel büntetik, ha időben nem jelenti be schwanger ist. Und ich finde das ein bisschen komisch. Also das, äh, Tudom, hogy ez kicsit uh, viccesnek hangzik, de mivel a női jogok érdekelnek, tehát mikor, hanyadik hétben kell bejelenteni a terhességet, és mi a szankció, hogyha nem jelenti ezt be valaki. Aztán Nagyon jó, ha uniform megoldásokat keresünk Európában, de hogyan akarjuk ezeket ellenőrizni? Elnök, köszönöm szépen. Kielőnen asszony. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Engem is azok a dolgok érdekelnek, amit az első kollega megfogalmazott, nevezetesen, hogy a légi, utas, a légi forgalmi irányítóknak az egészségügyi helyzetére is kitér-e ez a e, jogszabály. E, beszéltünk ugye a technikai részletekről, én pedig feltettem magamnak azt a kérdést, hogy mikor kezdünk el foglalkozni azokkal, vagy azzal, hogy a légi forgalom irányítóknak megfelelő az egészségi állapota ehhez a nagyon nehéz munkához. Manapság sokat beszélünk a különböző közlekedési módokhoz való hozzáféréshez, az akadálymentes, hozzáférésről, akadálymentesítésről, hogy minden ember tudjon utazni a tömegközlekedés bármely típusával. A tagállamokat kellene rávenni arra, hogy a vonat közlekedésen túlmenően is, amikor állomásokat vagy kikötőket építenek, az, akkor ezt vegyék figyelembe, mert az, hogy maga a vonat hozzáférhető egy, egy tolókocsis ember számára, nem biztos, hogy a kerekes székkel maga az állomás is megközelíthető. Köszönöm, Kariba Deli következik. Köszönöm, elnök úr. Ha jól értettem, az Európai Bizottság megpróbálja bevonni a parlamentet a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésébe, illetve a végrehajtási szabályok kidolgozásába. Erről van szó, ezt mondta? Mert számomra ez nem volt teljesen egyértelmű. Meg tudnák ezt mondani nekem? Tehát igaz az, hogy a bizottság szándéka az, hogy bevonja a parlamentet, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok előkészítésébe. Ez az első kérdésem. Második kérdésem, egy általánosabb kérdés. A Digimove hogyan tud együttműködni a többi főigazgatósággal? mert elnézést, de itt olyan kérdésekre van szó, amelyek átfognak sok témát, környezet, klíma, az energia főigazgatóság hogyan tudják figyelembe venni ezt a sokféle aspektust. És szeretném konkrétan tudni, hogy az új specifikus interoperabilitási technikákat hogyan lehet az zajcsökkentésére használni. Konkrétan hány decibeles a zajcsökkenés? Hogyan lehet ezt elérni? Aztán, mik azok az új valós technológiák, amelyek csökkenteni fogják a vasúti zajt? Az új specifikus interoperabilitási eszközök ezt már tartalmazzák? A bizottság a közeljövőben javasolni fog-e új célokat, illetve a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy ezeket a célokat el lehessen érni? Köszönöm. Jetzt Peter Lundgren. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Lenne egy kérdésem az interoperabilitással kapcsolatban és a európai vasúti rendszerhez való hozzáférés tekintetében. Miért kellenek szigorúbb szabályok a vasút esetében, hiszen ennek jelentős költségei vannak. Szerintem azonos feltételeket kell biztosítani az összes közlekedési mód számára. Lehet, hogy nincs igazam, és nekem nem okoz gondot, hogyha biztosítjuk a fokozottabb hozzáférést, de erről az Európai Uniónak kell döntenie, nem pedig a polg- az államoknak. Aztán a gördülőállomány zaja. Kivel konzultáltak a TSA zajfelmérés során. Milyen egyéb intézkedéseket készít elő a bizottság azért, hogy csökkenteni lehessen a vasúti zajt? A közösségi hajózás monitorozásával kapcsolatban is már megelőztek engem, de én is szeretném megkérdezni, hogy a technikai változásoknak mi a hozzáadott értéke, és mennyi lesz ennek a költsége? Mely érdekelt felekkel konzultáltak az intézkedés előkészítése során? Mi a kapcsolat az úgynevezett közös információs környezet a tengerhajózási témájában, és a biztonsági rendszerhez ez hogy kapcsolódik, és a megbízhatósághoz mindez hogyan kapcsolható. Aztán szeretnék hozzászólni a légirányítók témájához is. korábban is más kollégák ezt megtették. Például egy légi forgalmi irányítónak jeleznie kell a hatóság számára, hogyha terhes, és hogyha ezt nem teszi meg időben, akkor ez szankcióval járhat. De hát nem egyértelmű, hogy a terhesség ez annyira problémás, mint ahogy ezt itt értelmezik. Aztán a gyógyszerszedésre is hasonló előírást alkalmaznak. Igen, ez valós probléma. Köszönöm. Sí, gracias. Sí, gracias, presidente. Sí, um, yo que... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretném mondani a bizottságnak a kapott tájékoztatásért, a komitológiai javaslatokat illetően. Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy néha, amikor a költségvetés módosul, vagy a zaj ártalom elkerülése területén az erőforrások elosztása megütközik egymással, akkor is minket be kell vonni a döntésekbe. Természetesen a kis jó akaratnak is tanúi szeretnénk lenni. Nem szeretnénk, hogyha az erőforrások elosztása területén a parlament háta mögött tennék ezt meg a bizottság részéről. Nagyon szeretném azt tudni, hogy általában véve mekkora időről beszélünk, amikor azt mondják, hogy döntést hoznak. Az előbb eh, említett két évet. Mi az átlag idő? Ilyen döntések meghozatalához mennyi idő kell általában? Ezen kívül nagyon fontos, hogy az érintetteket, a szakszervezeteket, az ügynökségeket bevonjuk, amikor a bizonyítványokról van szó, akár a légirányítók, akár a pilóták esetében. Természetesen a terhesség ezekben a pozíciókban problémát jelenthet, de hát nyilvánvaló, hogy a munkáltatónak kell kidolkoznia az erre vonatkozó eljárást. Ezen kívül a bizottságtól magyarázatot szeretnék kapni arra, hogy volt egy régi irányelv, amit most átdolgoznak. Miért dolgozzák át? Az előző irányelvet visszavonják? mert 2011-ből van egy irányelv, ami a zajártalomra vonatkozik, ezt visszavonják. Nekem úgy tűnik, hogy az újat kellene visszavonni, és az új verziót elfogadni újra, a régi verziót elfogadni újra. Ez ugyan nem a szokásos módszer, de szerintem ez lenne a jó. Elnök, Tilicska úr. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, ladies. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! rövid leszek. Négy kérdésem lett volna, és mind a négyet feltették már előttem. De lenne egy általános megjegyzésem. Számomra alapvető fontosságú. Én nagyra tartom, hogy a bizottság részletes magyarázatot adott, hogy belátást nyertünk a javaslatokba, de az összes hozzászólásban egy dolog közös. A hatás, a hatástanulmány. Én nagyra tartottam volna, hogyha a bevezetőben hallottunk volna erről. Vannak hatástanulmányok? Mi az eredményük? Hogyan álltak össze és mit gondolt róluk a parlament, mert ez komitológiai eljárás. Ki értékelte ezeket? A főigazgatóság a bizottságnál? Egy értékelő társulat? Mi volt az eredmény? Ez nagyon fontos lenne számomra. Tehát, hogyha kiegészítő tájékoztatást kaphatnánk erről, én nagyra tartanám, de azt gondolom, hogy a jövőben viszont ez egy standard eljárás kellene, hogy legyen. Itt, ebben a szakbizottságban, hogy rögtön kitérjenek erre a bevezetőben a bizottság részéről. Aztán meg kell győztenek arról, hogy a jogsértések hogy esnek bele a technikai specifikációk kategóriájába? Azért én ezt egy kicsit tágabb kategóriának tartom, úgyhogy ezek voltak azok a gondolatok, amik foglalkoztattak végig, és a többit pedig nem akarom megismételni, a többiek már elmondták. Elnök, köszönöm szépen. Dominik Riké. Merci, monsieur le vice Köszönöm, elnök helyettes úr. A bizottságnak két általános kérdést, és egy kicsit pontosabb kérdést szeretnék föltenni. Első kérdés, csatlakozni Karim Adelis kérdéséhez. Ez a szokástól eltérő gyakorlat a bizottság részéről. Ez egy példamutatás azért, hogy most bemutassák, hogy uh, hogyan működik most, hogyan kellett működni a komitológiának, és aztán erről nem fogunk többet beszélni? Vagy a bizottságnak az a szándék, hogy rendszeresen eljön hozzánk azért, hogy bemutassa a komitológiai aktusokat, és valós vita elé bocsássa ezeket? Ez, ez egy tudom, kényes kérdés. Minden esetre ez most egy egy alkalmas dolog, vagy pedig ezt rendszeresen akarják ter- tenni. Mindenesetre ez egy újfajta gyakorlat. Második megjegyzésem, ami szintén általános, a komitológiában látjuk egyébként az összes szöveg tekintetében, hogy nagyon különböző témákról van szó. Vannak végrehajtások, tehát végrehajtási jogi aktusok, és aztán vannak a nemrég megszavazott szövegekre vonatkozó, de van a korábbi szövegek módosításra vonatkozó aktusok is. Ebben az esetben, amikor módosításra van szó, akkor más a helyzet. Azt kéne tudni, és szerintem bár a komitológia régi módszer, ugye régi, akár elavult szövegekre vonatkozhat, de szeretnénk tudni, hogy mi miatt kell változtatni egy szöveget, vagy egy függeléket, mondjuk egy 2007-es, 2008-as szöveget, és miért következik be a módosítás, és miért térünk erre vissza. A harmadik kérdésem, a módosítás, ha jól értettem, azt jelenti, hogy a szabályt idézőjelben, a kibocsátási szabályt, a zajkibocsátási szabályt módosítjuk akkor ez mit fog megváltoztatni? Tehát ez a komitológiai aktus, ez mit fog okozni? A másik kérdés, ami kapcsolódik az elsőhöz, az új szabályok, normák, amelyeket a komitológiával kapcsolatban a bizottság javasol, finanszírozás keretei között a zajcsökkentésre lesz felhasználva itt a finanszírozási keret, ez egy szabály lesz, és az érdekelt felek, az államok számára ez érvényes lesz, akik majd finanszírozást kérnek ebben a témában. Vagyis ez a szabály, ez finanszírozás tekintetében elfogadható lesz-e vagy sem ebben a témában, hiszen amikor erről szavaztunk, akkor semmilyen szabályról nem volt szó akkor ez most végül is a belső szöveg módosítását jelenti, vagy a későbbi, tehát utólag változtatjuk itt akkor a szabályokat, hát ez egy elég érdekes felállás, köszönöm. Én vagyok az utolsó a listán. Tilicska úr azt mondta, hogy technikai módosításokról beszélünk, és majd a bizottság teheti ezt meg, mert erről alapvetően döntöttünk. Hogy mondjak már egy példát? például a fogyatékkal élők számára, a korlátozott mobilitásúak számára hozzáférés. Lehet azt mondani, hogy minden egyes állomáson legyen egy ilyen külön rámpa, és az lenne a legjobb, hogyha holnaptól kezdve ez így lenne. De hát ugye ez nem megy. Jó. Hogy néz ki a vasút? Másfél évvel ezelőtt Berlinben például van egy olyan belépő, ahol gyerekkocsival be, lehe, be lehet menni. A gyerekkocsinak elég széles, de mi van akkor, hogyha kerekesszékben ül az ember, éppen hogy befér, csak aki tolja a kerekesszéket, nem tud átmenni a kapun. 25 évvel ezelőtt Berlinben már megszabtuk, hogy hányszor hány centiméteres kell, hogy legyen egy ilyen rámpa ahhoz, hogy beférjenek a mozgáskorlátozottak. Mégsem egy. Tehát ezek normák, standardok, és le is fektethetik őket, csak hogy aztán vannak olyan helyek, például egy műemléki vasútállomás esetén, ahol egyszerűen ezt nem lehet megvalósítani. Akkor is ragaszkodni fognak a x centiméter szer x centiméterhez, erre akartam rákérdezni. Aztán a lármát illetően a TEN hálózatok esetében meg szabtuk a normákat. Tudjuk, hogy első emeletig megy is a védelem, csak akik azok fölött laknak, azokon már semmit nem segít ez a zajvédelem, mert a zajvédelmi falról visszaverődik a zaj, és kétszer olyan nagy terhelést jelent számukra. Úgyhogy viszont ez az európai jog, és sokáig tart, és drága, és nem hatékony, és akkor önök mit tesznek? Akkor azt mondják, hogy van lehetőség arra, hogy pont a vasút esetében másképpen kezeljük az ajártalmat. Ismerek például Berlini Egyetemről egy mérnököt, aki úttörő munkát végez ezen a területen, és aki ö, azt szeretné, hogy ne a fallal védjük az ajánlom az embereket, hanem magán a szerelvényen legyen egy védőpajzs, de ehhez, ö, és ehhez egy éven belül 80%-át a vagonoknak fel lehetne szerelni egy pneumatikus fékkel, ami nem okozna zajt, de ehhez a jogszabályt változtatni kellene. Ezt hogy akarják elérni? ha egy ilyen delegált jogi aktus nyújtanak be, akkor azonnal ezt aláírjuk. Jetzt haben Sie das Wort. Ja, danke schön. Öné a szó. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr bármennyire is hajlandóak vagyunk rá, és bármennyire is okosak vagyunk így együtt, nem tudom, hogy hogyan tudnánk válaszolni erre a sok kérdésre, ilyen rövid idő alatt, egy perc alatt. Kezdem a horizontális kérdésekkel, és aztán majd segítséget kérek a kollégáktól. Először is, ami azt illeti, hogy rendszeresen fogunk-e jönni ide. Én a szakpolitikai koordinálásért felelős igazgató vagyok, és őszintén szólva bármikor tényleg nagyon szívesen eljövünk ide, és a komitológiáról beszélünk. Nem hiszem, hogy önök igénylik majd, hogy ez állandó műsorszám legyen, mert önöknek lesz majd nagyon sok munkája ezen kívül, de ha kérik, akkor jövünk. Karima azt kérdezte, hogy az Európai Parlamentet jobban bevonjuk-e. Vannak nyilvánvaló és világos szabályok a szakértőkkel való konzultációra vonatkozóan, tehát szakértőkkel kell beszélnünk, ezeket a szabályokat be fogjuk tartani. Van 40 szakértői csoportunk, amelyek segítenek bennünket, Pável kérdésére is válaszolva, nem csak, hogy eh, végzünk minden egyes esetben, nem minden esetben végzünk hatástanulmányokat, hanem a legfontosabb jogszabályokra készítünk ki a hatástanulmányokat. Emellett egyébként expost értékeléseket és, és konzultációkat is tartunk, valamint meghallgatjuk az ügynökségek munkáját, meghallgatjuk az érdekeltek, többek között az iparág munkáját, és amikor ez az egész összeáll, akkor és most itt arra térek át, hogy mit kérdezett Inyesz, hát nem egy perc, számolják ki, nem is egy nap, egy hónap, hanem tényleg egy kis időbe beletelik, ha az ember alapos munkát akar végezni. Bár mi azt szeretnénk, hogy önök jobban belefoljanak ebbe a szakértői munkába, akár szakértőt is küldünk a parlamenti ülésre, hogyha önöket ez érdekli. Tehát én most itt önöket arra kérem fel, hogy, és idézek a szabályból, a főigazgatónak egy kérést küld az illetékes szakbizottság elnöke arra vonatkozóan, hogy eh, a parlament szakértői részt vehetnek el a szakértői bizottság ülésén. Tehát nem a képviselők, hanem az önök szakértői vehetnének részt ezen. Ugyanakkor a bizottságon belül vannak szigorú szabályok arra vonatkozóan, hogy hogyan koordinálunk az egyes DG eh, főigazgatóságok között nem fogom önöket untatni a belső szabályaink eh, rendszerével ezek a szabályok tényleg elég bonyolultak tudnak lenni. Ugyanakkor biztosíthatom önöket, hogy lesz koordináció. Ami pedig a konkrétabb kérdéseket illeti, ugye e, felsoroltam most néhány konkrétabb e, eseményt, ja nem, volt még a terhességgel kapcsolatos e, kérdés. Eh, én gyakorlatilag a szülésig dolgoztam, és eh, nem sokkal a szülés után újra elkezdtem dolgozni. Eh, én szerintem a terhesség az nem egy betegség. Szakértők azonban azt mondják, hogy más hozzáállásra van szükség. Egy kis időre van szükség ahhoz, hogy a végső megoldást megtaláljuk. Nyilván a kollégák nem fognak rájönni, hogy terhes a hölgy kollega, mert például nálam csak hat hónap után vették észre a kollégák annak idején, hogy terhes vagyok. We come to the disabilities. So, what... Ami a ö, kölcsönös átjárhatóságot illeti, nos, ez, egy, ez a vasutat versenyképessé teszi a többi közlekedési móddal összehasonlítva. E, ami pedig e, az akadálymentességet illeti, e, azt mutatja egy felmérés, hogy sokan azért nem szállnak vonatra, mert nem akadálymentes. Éppen ezért el kell mondjam, hogy ez nem csak a fogyatékkal élőknek jó, az akadálymentesség, hanem például a babakocsis anyáknak is. Ami rajtam múlik, azt én megteszem ennek érdekében. Ami a finanszírozást illeti, illetve az ERA hatás tanulmányt illeti, valamint a fogyatékkal élőket illeti, eh, administratív költségekben 100 milliót spóroltunk meg, 20 millió eh, van még ezen kívül, eh, a hatálykiterjesztésnek is van egy 20 vagy 40 milliós hozama, illetve emellett még 8 milliós környezeti előnye is van ennek, és akkor nem beszéltem még a társadalmi befogadásról, a foglalkoztatás potenciális megnövekedéséről, stb. Ennyit tehát akkor a fogyatékkal élőkről, illetve az akadálymentesítésről. Nem tudom, kollégának átadom a szót kolléganőnek Tessék, köszönöm. Volt eh, egy kérdés a hatállyal és az alkalmazással kapcsolatban. Eh, nos, eh, a műszaki előírásoknál a hatályt kiterjesztjük, gyakorlatilag az egész európai hálózatra. 2008-as változat csak a TNT hálózatra vonatkozott még. Új gördülállományra, új állomásokra is igaz, valamint a létező állomások és a létező gördülállomány esetében a felújításkor alkalmazandóak ezek a szabályok, tehát fokozatosan fogjuk ezt bevezetni, ami megfelel az ENSZ fogyatékos ügyi egyezményének előírásaival is, az is az akadálymentesítés fokozatosságát kéri az ENSZ tagállamoktól. Köszönöm, Nikol, ami a zajt illeti. Ines tett fel egy kérdést. Ez az intézkedés majd hatálytalanítja a régebbit, ami pedig a műszaki előírásokat illeti, ezek közül az egyik az új gördülállományra igaz, és vagy lesz alkalmazható, a másik pedig, ami most készül, az, egy, az a régebbi gördülőállományra, azt hiszem két decibel a különbség, de van szakértőnk, átadom neki a szót. Tessék, köszönöm, jó napot kívánok én is. elég egyértelműen ki kell mondani, hogy a bizottsági rendelet ebben a vonatkozásban csak az új gördülőállományra alkalmazható, alkalmazandó. Ez nem célozza meg a régi fennálló problémákat. Ez a zajra vonatkozó műszaki előírások sok egy új generációja. Az ügynökség a régi műszaki előírásokat időről időre fel, felülvizsgálja, és figyelembe véve a technika fejlődését adott esetben megváltoztathatja azokat, illetve erre javaslatot tesz. A bizottság az elkövetkezendő hónapokban fog még zajártalom csökkentési célú javaslatokat kidolgozni. Van egy munkacsoport, amely a sinek által keltett zajjal foglalkozik, és ott is szeretnénk az év végéig elfogadni egy új szabályt, amely már akkor akár jövő évre, évben hatályba léphet. Gyakorlatilag ez ösztönzőleg hathat például a vasúti hálózathoz való hozzáférés költségeire is, hogyan lehet csökkenteni ezeket a költségeket, és hogyan lehet ezáltal is a vasúti zajártalmat csökkenteni. Egy hatástanulmány foglalkozik a legfontosabb e, zajártalomkeltő eszközökkel. E, ezek a régi teherszállító vagonok, e, az európai teherszállító vagonok nagy része ugyanis még a műszaki előírások megszületése előtt lettek építve, illetve készítve, egész egyszerűen nem vonatkoznak rájuk a zajműszaki előírások van egy külső tanulmányunk, a bizottság készítetett ilyet is, egy belső hatásvizsgálatnak vetetjük, vetjük most alá, és jövő év elején remélhetőleg hozunk, illetve erről fogunk egy anyagot kiadni. Nem a jövő évi programunkról beszélünk most, mert majd amikor az új bizottság feláll, akkor nyilván egy hónap múlva újra itt leszünk, és akkor fogunk majd beszélni arról, hogy a jövőben milyen munkát tervezünk. Most pedig a hajókra térnék át. A bizalmasság kérdésére térnék ki, illetve adatvédelmi kérdésre Eh, ez a technikai dokumentációban szerepel, az ENISA pedig, amely a hálózatbiztonságért felelős ügynökség, nos velük konzultáltunk, és ezt a változást ők is eh, támogatták emellett eh, a, az Ézárral kapcsolatos kérdés is. Nos, ez sem duplikálja a létező információ cserérendszereket. Ez egy önkéntes együttműködésen alapuló folyamat, amelynek célja az információk fokozottabb cseréje. Most pedig megadom a szót Jakubnak, aki a hajók információs szakértője. Köszönöm, megpróbálom röviden fogni, mert késő van már. Jéger asszony már két kérdésre választ adott, de azt hiszem volt egy a hozzáadott értékről és a költségekről nemzeti szinten minden tagállamban, és EU szinten is voltak beruházások, ezt a Lisszaboni ügynökség eszközölte az elmúlt tíz év során. Körülbelül három-négy év óta már működik a rendszer, és most látjuk a benne rejlő lehetőségeket. Tehát a hozzáadott érték az az, hogy ezek a beruházások a lehető leghatékonyabban beruházások alapján kihasználásra kerüljenek, hogy a tagállamokkal együttműködjünk, és hogy ne duplázzuk az erőfeszítéseket. És annak nem lenne hozzáadott értéke, csak összezavarná a képet, és pluszköltséget teremtene. Hagy mondjam el azt is, hogy ezzel a rendszerrel nem csak az irányelvnek felelünk meg, hanem sok más előírásnak is a tengerhajózás területén. A vám előírásoknak, a kalózkodás elleni harcnak, és így tovább. Ugyanezt a rendszert lehet alkalmazni erre is. Költségek. A tagállamok számára ennek nincs költsége, ezek EU-s központi költségek, és a már létező adatrendszereket vetítjük ki a már létező rendszerekre. Tehát például amit a légirányítók tesznek a légtérben, ugyanezt műveljük a hajókkal, tengereken. Tehát interfészeket teremtünk, és ezek segítségével oldjuk meg a problémákat. Aztán volt egy kérdés az érintettek bevonásáról. A tagállami szakértőket, a nemzeti rendszerekért felelősöket bevonjuk, ők együttműködnek az EMSZ-val és a bizottsággal. Alulról épül a rendszer, és tényleg van gyakorlati haszna a rendszernek, parti őrség és mások számára is nagyon hasznos lehet. Azt hiszem, ennyi lett volna. Köszönöm, jogsértések. A dömping. Van egy szakértő, és meg is adom neki a szót. Köszönöm. A szankciókat és a túlzott szankciókat illetően szeretnék valamit mondani. Igazuk van, a kezdeményezés jogsértésekkel foglalkozik most még csak. Azért, mert a tagállamokban eltérnek a szankciók és a pénzbírságok mértéke. Úgyhogy ehhez igazítjuk az Európai Uniós szankciókat is. Erről tettünk egy tájékoztatót a honlapunkon és a szankciókra vonatkozó szabályok már életbe léptek. Nem szabad, hogy diszkriminatívak legyenek a szankciók, és arányosak kell, hogy legyenek. Ez egy iránymutatás. Ez a C210 per 2010-es eset is esetjogi iránymutatást ad, a Martin versus Urban eset, hogy milyen szankciókat lehet bevezetni. Ezzel kapcsolatban született ez a döntés az Európai Bíróság részéről. Aztán ez egy technikai intézkedés, vagy nem technikai? Mi azt mondtuk, hogy technikai. A jogsértések kategória egy új kategória, eddig csak a pihenő időre vonatkozott. Most pedig a már létező besorolásokon keresztül a 100 eh, a 1071 per 2009-es rendelethez igazítjuk a normákat. Köszönöm. Nem akarom megismételni, amit elmondtam a terhességgel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, amit az ETF mond, nincs eh, elvárható szankció, hanem a légi biztonság számára fontos, érdekes lehet, hogy tudják, hogy van-e komplikáció a terhességgel kapcsolatban. Gyakorlatilag olyan orvosi ellenőrzéseket használnak, mint más szakmáknál. Ez nem diszkrimináció, viszont a gyógyszerek használatával kapcsolatban van egy olyan lista, amit ki fogunk adni az iránymutatások keretei között, az a ez a honlapján, és ez természetesen olyan gyógyszerlista, amivel kapcsolatban elhihetik, hogy olyan gyógyszerekről van szó, amely a viselkedést változtathatja, és a, olyan esetek fordulhatnak elő, hogy a légiforgalmi irányítók esetleg nem megfelelően tudják ellátni a munkájukat. Az utolsó kérdés az volt, hogy miért azt hiszem, Ike úr kérdezte, hogy miért alkalmazunk mindig régi-régi komitológiai eljárást. Megpróbálok példát adni arról a témáról, amit ismerek, tehát légibiztonság. Van egy keret rendelet, például van egy szabály, módszerek arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ellenőrizni a utasokat, amikor a biztonsági ellenőrzésen átmennek. A módszer, hogy ezt hogy tesszük meg, az természetesen a gyakorlatban dől el. És nem akarok most belemenni abba a részletbe, hogy a sürgősségi eljárásokat, a biztonsági eljárásokat hogyan kell lefolytatni, vagy például a parlamentben milyen biztonsági szobát alakítunk ki, de az biztos, hogy bizonyos esetekben a régi kommunitív eljárás kell alkalmazni. Amikor új fejlemény van, új fenyegetés van, nem, nem tudom most mit mondjak erre, amikor valamilyen a, például árukkal kapcsolatos kockázat merül fel. Tehát milyen gépre van szükség ahhoz, hogy a robbanóanyagokat ellenőrizzük, aztán eldöntünk erről, hogy milyen rendszert alkalmazunk, és ugye, ha itt módosításra van szükség, az csak az a régi komitológiai módszerrel tehetjük meg, nincs más eljárás, ami most rendelkezésre állna. 50 ilyen aktusról van szó, ezek a normál felhatalmazás alapuló vagy végrehajtási aktusoknál majd követjük az új szabályokat, de pillanatnyilag csak ilyenfajta eljárást tudunk alkalmazni. Remélem, hogy választattunk a kérdések többségére. Hogyha bármit elfelejtettünk volna, akkor természetesen nagyon szívesen írásban tudunk választani. És elnök úr, még egyszer köszönet a bizottság nevében, hogy itt lehetünk, és sok szerencsét a következő hónapokhoz. Várakozásról nézünk az új közlekedési biztos jelölt jelölése elébe. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hm, Tagesordnungspunkt. És ezzel le is tudtuk az utolsó napi rendi pontot. És akkor most koordinátorok ülése. Egyébként a következő ülés a szeptember 29-én lesz délután háromkor. Köszönöm, csak azt szeretném volna tudni, hogy holnap reggel lesz ülésünk, vagy nem? Úgy tűnik, hogy nem. Nem, szeptember 29-én lesz, délután háromkor. Ezzel lezárom az ülést, és következik a koordinátorok ülése.